Örülök, hogy ismét találkozunk a nyári szünet utáni első ülésünkön. Üdvözlöm Önöket! Egy sajnálatos bejelentéssel kezdenem ülésünket. Barátunk és kollégánk Lothar Biszki augusztus 13-án váratlanul elhunyt. Váratlan halála mindannyiunkat súlyosan megrázott. Nagyra értékelt kollégánkat mindenki szerette, párt hozmatartozástól függetlenül. Jó volt vele együtt dolgozni. Egy kompetens, független politikusként működött a független balos, baloldali, vagy zöld baloldali frakcióban, és német és európai politikát meghatározó munkát végzett. Egy olyan barátot vesztettem el, aki lojális volt, szerény, jó, képzett, művelt munkatárs, beszélgető partner volt, mindannyian így fogunk emlékezni rá. Lothar Bicki halála súlyos vesztesség a parlament számára is, és különösen családja és barátai számára fájdalmas veszteség. Emlékezzünk, emlékezzünk rá mindannyian. Azt szeretném kérni, hogy Lothar Bicki emlékére egy perces néma csenddel emlékezzünk meg. Köszönöm szépen.